főképviselő eh, javaslatát, amely a nukleáris fegyverek eh, lefegyverzésével kapcsolatos. Sven Mixer úr a jelentéstevő a eh, atomstop egyezménnyel kapcsolatban. Az első vélemény, vagy eszmecserére január 23-án került sor az ajánlás tervezettel kapcsolatban a SZEDE szakbizottságban. A parlament úgy döntött, illetve a, a plenáris ülésen, a 14. héten, a március második plenárison lesz a jelentés napirendre tűzve. Emellett a parlament egy saját kezdeményezésű jelentés elfogadásáról döntött, a multilaterális rezsimek, ellenőrzési rezsimek perspektíváival kapcsolatban szintén Sven Mixer a jelentéstevő, és a jelentés tervezettel kapcsolatban az első véleménycserére, eszmecserére és hamarosan sor kerül. Most pedig sok szeretettel köszöntöm Izumi Nakamitsu asszonyt, az ENSZ fő titkár helyettesét, és az Atomstop egyezménnyel kapcsolatos főképviselőt. Sok szeretettel köszöntöm önt, és Jackie Jones-t is, aki itt van, és önt elkísértem. New Yorkban találkoztunk 2019-ben, amikor is az ENSZ-nél jártunk. Ma az Európai Parlament brüsszeli épületében találkozunk, hogy megvizsgáljunk egy olyan kérdést, amely az elmúlt hónapokban rendkívül fontos volt. A 2020-as vizsgálati eljárás az atomsorompó egyezménnyel kapcsolatban, illetve a nukleáris fegyverek jövőbeni ellenőrzésével kapcsolatban idén ünnepeljük a TNP egyezmény 50. tehát az atomsorompó egyezmény 50. évfordulóját, amely rendkívül fontos szerepet játszik az atomfegyverek emberek csökkentésében, és emellett nagyon fontos, hogy az nukleáris energia békés felhasználását támogassuk, és a nukleáris fegyvermentes zónákat támogassuk. Nagyon fontos eh, hangsúlyozni azt is, hogy most gyorsan eh, romlik a nemzetközi biztonsági helyzet, eh, és ezért a nukleáris fegyverek szerepe és fontossága mm, egyre növekszik, és a tagállamok egyre gyanakvóban tekintenek enne a helyzetre, és a arzenálok modernizálását is támogatják az új technológiák, és ez nagy kihívást jelent jelent. További eh, tárgyalásokra került sor, de a geopolitikai helyzet ezt még egyre nehezebbé teszi. Eh, nem sikerült előrelépni a dél-koreai, eh, illetve a koreai félszigeten. Az amerikaiak visszavonultak az iráni atomegyezményből, és emellett az, és emiatt az új szabályok, illetve új ellenőrzési rendszerek, vagy eltérő rendszerek bevezetése merült fel Franciaország, Nagy-Britannia, illetve Németország részéről. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy hogy ne zárjuk le, vagy ne fogadjuk el ezt az egyezményt, anélkül, hogy kézzelfogható eredményeink lennének. Az ENSZ és az Európai Unió egységesként kell, hogy fellépjenek, kéz a kézben kell előre haladnunk, meg kell őriznünk ezt a globális architektúrát, amely a non-proliferációs egyezménnyel együtt jár, és erősíteni kell a szerződést ezen három pillanatban, pillérben, három oszlopban. Emellett azt gondoljuk, hogy az államoknak mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy a köztes lépésekben előrehaladást éljenek el a nonproliferáció tekintetében. Helyre kell állítani a bizalmat, a nukleáris fegyverek csökkentését célzó intézkedéseket kell támogatni, és a nemzeti egyezményekben, és a tagállamok közötti együttműködést erősíteni kell. Tavaly egy fontos eszköz omlott össze, a ellenőrzési eszköz omlott össze, ez az INF szerződés volt, ez évtizedeken keresztül az egyik legfontosabb pillére volt a békének. Az Európai Unió sürgős felhívást intézett a két aláíró államnak, az Egyesült Államnak és Oroszországnak, hogy párbeszédet kezdjenek. Most megerősítjük ezt a felhívásunkat, hogy kötelező érvényű eszközt fogadjanak el, a rövid és közép hatótávolságú rakéták korlátozására. A jelen pillanatban a klímaváltozás további egzisztenciális fenyegetést jelent, E, és ez az egyike a két hatalmas fenyegetésnek, a másik a e, fegyverek elterjedése. E, jelen pillanatban tulajdonképpen éjfél előtt két perccel vagyunk, hogy a fegyverem, a non-proliferációt megerősítsük. Tudom, hogy nem egyszerű a helyzet ennek, amit asszonynak, úgyhogy ezért is szeretném biztosítani teljes támogatásunkról. És most meg is adnám a szót önnek. Thank you so much, Madam Chair, for this. Um... Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon kedves, de nagyon lényegre tölő és érdemi bevezetőt hallottunk öntől azokról a kérdésekről, amelyekről beszélni fogunk ma. Nagyon hálás vagyok önöknek, hogy lehetőségünk nyílik megvitatni ezeket a nonproliferációs kérdéseket, főleg a következő 2020-as felülvizsgálati szerződésre koncentrálok, a nonproliferációs szerződés felülvizsgálatára koncentrálok. Aztán felmerülnek további lehetőségek, új perspektívák a lefegyverzéssel kapcsolatban. Több, a világ több részén felmerülnek új perspektívák, európai fővárosokból is, és természetesen az Európai Unió szerepe is felmerül ezen a területen. A tagállamok, az Európai Uniós tagállamok számára azt gondolom, hogy a lefegyverzés a nemzetbiztonság részé, része. Az ENSZ-ben gyakran beszélünk a nemzetközi biztonsági helyzet romlásáról. Azt gondolom, hogy önök nyilván érzik ezt ezen a kontinensen és akut módon. Hadd mondjam el a hozzászólásom elején, hogy itt az mi az ENSZ-ben a nonproliferációt, a lefegyverzést és a fegyverkeskedelem ellenőrzését úgy tekintjük, mint a biztonság elérését célzó eszközöket. Ezek nem utópikus álmok, sokkal inkább azt gondoljuk, hogy hogy erről beszélnünk kell, mélyére kell hatolnunk ennek a témának, pontosan azért, mert békésebb világot szeretnénk teremteni. Azt gondolom, hogy a fegyverkereskedelem ellenőrzés, az átláthatóság, a bizalomépítési intézkedések, amelyek létrejöttek a a hidegháború eh, és a hidegháborút követő évek eh, idején, ez mind azért volt, mert a világ sok országa érezte úgy, hogy ezek az eszközök a biztonságot tekintve eh, jelentős, fontos szerepet játszanak. Ön említette, elnök asszony, az eh, INF szerződést, és eh, hogy ez az európai rakéta válságból merült eh, fel, és ezek az eszközök, ezeknek az eszközöknek a hálózata kezdett kialakulni. És most megint az európai országok azok, amelyek ki vannak téve a hatótávolságú közepes hatótávolságú rakétáknak. Úgyhogy ugyanazt az érzést tapasztalhatjuk meg újra, a kiszámíthatatlan és labilis környezet kialakulását. És ezért gondoljuk úgy, hogy a további előrelépésekre van szükség, és ehhez a lefegyverzés, a nonproliferáció és a fegyverkereskedelem korlátozása vagy ellenőrzése útján lehet eljutni. A 2020-as év kifejezetten jelentős szerepet játszik majd, hiszen számol, számos fontos pontot vetesz fel, amely mind esélyt, mind veszélyt is jelenthet a nonproliferációban. A legfontosabb ezek közül az NPT, tehát az atomsorompó egyezmény, felővizsgálata lesz, konferenciája lesz. Az Európai Unió és ezen unió tagjai már hallatták hangjukat ezen témák a nonproliferáció és a lefegyverzés terén. Önök, az önök céljai ugyanazok, mint az ENSZ céljai, és valóban a nukleáris fegyverek és a más tömegpusztító fegyverek teljes eltűnésért küzdünk. Szeretnénk köszönetet mondani az Európai Uniónak és tagállamainak a támogatásukért, amelyet kaptunk az, Európa, az ENSZ fórumain ahol is ezeket a vélemény, ezt a véleményt kifejezésre juttatták. Remélem, hogy tudják, hogy az ENSZ főtitkára 2018 májusában a lefegyverzési agendát közzétette a közös jövőnk biztosítása címen. Ez hát nem kimerítő, de átfogó elemzése a helyzetnek, és számos gyakorlati javaslat is szerepel ebben, arra vonatkozóan, hogy az ENSZ tagállamok hogyan tudják a lefegyverzést előrevinni. És néhány specifikus mm, lehetőség, akció, művelet is szerepel ezekben. Nagyon örülök annak, hogy az Európai Unió egyértelmű támogatója ezen fellépéseknek, és mindig nagy megtiszteltetés számomra, eh, hogy az Európai Unióval együttműködhetek eh, ezen a téren. Az NPT felülvizsgálati konferenciával kezdem. Ez New Yorkban lesz április 27-től május 22-ig tart és ez egy nagyon fontos pillanat maga a szerződés szempontjából is. Idén lesz az NPT szerződés 50. évfordulója, illetve a határozatlan meghosszabbításának 25. évfordulója. Azt gondolom, hogy mindenki tudatában van annak, hogy ez a szerződés nagyon fontos, kézzelfogható biztonsági garanciákat nyújt. Az MPT például egyértelmű kötelezettségeket ró az atomfegyverrel nem rendelkező országokra, mely szerint nem szereznek be és nem fejlesztenek ilyen fegyvereket. Ez egy nagyon fontos pont. Az NPT emellett jogilag kötörvényű kötelezettségeket tartalmaz a nukleáris fegyverek megszüntetésével kapcsolatban minden országra vonatkozóan, öt nukleáris fegyverekkel vagy atomfegyverrel rendelkező országot külön kötelezettségek kötik. Nagy, elő, nagy várakozással tekintünk ezen konferencia elébe, és szeretnénk ennek a évforduló jellegét kihangsúlyozni. Vannak azonban nagy kihívások is, amelyeket le kell küzdenünk Hadd említsek három fontos kihívást. Az első természetesen a romló nemzetközi biztonsági helyzet, amit már említettem, és ennek kézzelfogható hatása lesz az NPT tárgyalásokra. Természetesen az öt nukleár, atomfegyverrel rendelkező állam közötti részben elmérgesedő viszony is súlyos aggodalmakat vet fel. Ezen országok közös érdeke biztosítani azt, hogy az NPT releváns, egyértelműen erős eszköz marad, azonban azt látjuk, hogy ezen öt állam vagy aláíró fél közötti kapcsolatok gyengülnek, hogy finoman fogalmazzak. Úgyhogy ez egy stratégiai kihívás lesz, amelyről nem szabad elfeledkeznünk. A második kihívás a regionális témák, ügyek, amelyek bonyolítják a helyzetet. Különös tekintettel a vélemény különbségek a Irán eh, iszlám köztársaság atomprogramjával kapcsolatos véleményeltérések. Nyilván ez aggasztó önök számára is, az NPT eh, kontextusában is eh, fontos téma ez és aggodalom. A harmadik fontos kihívás a atomfegyverrel nem rendelkező országok körében. Az aggodalom azzal kapcsolatban, hogy nincs előrelépés a nukleáris lefegyverzéssel kapcsolatban. Az NPT keretében az atomhatalmak kötelező érvényű kötelezettségeket vállaltak, de ezek megvalósításában nagyon visszafogott az előrelépés, és ez nagy frusztrációt okoz a nem atomhatalmak körében. Az az NPT 95-ös kiterjesztése, határozatlan idejű kiterjesztése a három pillér közötti kiegyenlítést is célozta, a békés használat, a nonproliferáció és a lefegyverzés. Ez a három fontos pillér. Az előrelépés hiánya az elmúlt években, években illetve visszalépés egyes területeken ezt az alapvető struktúrát sok országban megkérdőjelezi. Ez különösen akut, hogyha a lefegyverzési kötelezettségekre, ígéretekre gondolunk, amelyeket a 2000-es, illetve 2010-es felülvizsgálati konferencián tettek a tagállamok vagy aláíró államok. Ezek a legnagyobb kihívások a 2020-as konferencia előtt. Az aláíró felek már nagyon sok időt töltöttek azzal, hogy végig gondolják, hogy a 2020-as konferencia milyen formában valósuljon meg, és hogyan lehet biztosítani az megfelelő támogatást. Nagyon sok informális egyeztetésre, előkészítő egyeztetésre került sor. Persze vannak témák, amelyeket a konferencia előtt nem lehet megoldani, ez egy egy hónapig tartó konferencia lesz, valóban ezen témák mélyére kell hatolni New Yorkban. Minden esetre van néhány pont, amit ki lehet emelni, amely mindenképpen meghatározó lesz az eredmények tekintetében májusban. Az első ilyen dolog, azt remélem, az lesz, hogy megerősítik e, elkötelezettségeiket az aláírók, e, amelyeket elfogadtak a korábbi konferenciákon, és új politikai kötelezettséget vállalnak, hogy felgyorsítsák ezek végrehajtását, e, konkrét mérők vagy, vagy benchmarkok meghatározásával, tehát hogy mérni lehessen az előrelépést. A második dolog, hogy jobban hozzá lehessen férni az atomtechnológia békés alkalmazásához, alkalmazásához. Főleg azon országok, amelyek az SDG-ket, fenntartató fejlődési célokat elfogadták, számukra ez nagyon fontos. Illetve erősíteni kell a nonproliferációs eh, intézkedéseket, főleg az új technológiák eh, által felvetett kihívások, aktuális kihívások fényében, és negyedszer praktikus intézkedésekre van szükség. Nehéz, bonyolult a jelenlegi nemzetközi biztonsági helyzet, de mégis számos pragmatikus lépés, lépésre lenne szükség, hogy atomfegyvermentes világot hozhassunk létre. A nukleáris atomkockázat csökkentése ilyen, illetve a verifikációs sztenderdek, elfogadása. Ezek nagyon technikai mm, tárgyalások vagy, vagy egyeztetések lesznek, de itt a szakértők ülnek össze, és a különböző technikákról, kapacitásokról beszélnek majd, és ez kifejezetten fontos lehet. Ezek a dolgok merültek fel az előkészületek során. Egy jó hír az az, hogy a Repcon elnöke itt van, Gustavo Slobnen eh, nagykövet Genfben lesz, eh, holnap délelőtt fogunk eh, találkozni, és megbeszélünk számos kérdést az itt felvetettek közül részleteiben, és egy előkészítő találkozóra is sor kerül Genfben. Az Európai Unió kifejezetten támogató volt ezen találkozók előkészítésében és az aláíró felek közötti konzultációk segítésében. Végeredményben a párbeszéd és a minden aláíró fél legitim aggodalmainak elismerése, főleg a romló nemzetközi biztonsági helyzetet tekintve, illetve a rugalmasság szellemisége fontos lesz ahhoz, hogy sikeres legyen ez a konferencia. Ezért elengedhetetlen az Európai Uniós tagállamok vezető szerepe. ők valóban nagyon fontos hídépítő szerepet játszhatnak azáltal, hogy erősítik a párbeszédet, illetve előretekintő, illetve ambiciózus eredményre törekszenek. Eltérő és megosztott vélemények vannak általánosságban globális szinten, és ezért számítunk az Európai Unióra, hogy segítsen a megegyezés megtalálásában. Igyekszünk rugalmasak maradni, mindenki felé nyitottak maradni, és kompromisszum szellemben, kompromisszum keresés szellemében igyekszünk majd egyeztetni, és várom önöktől, hogy ezt a szerepet betöltsék. Az Európai Unió mm, tagja kettő atomhatalom, és az erős kapcsolat a további három atomhatalommal. Ez fontos. Az aláíró államok saját biztonsági szükségletei is a nonproliferációt diktálják. A tagállamok ezért kulcsfontosságú szerepet játszhatnak a felülvizsgálati konferencián, az NPT felülvizsgálati konferencia, ez egy közös felelősség, és természetesen mindig hangsúlyozzuk a két legnagyobb atomarzenállal rendelkező ország felelősségét, de közös felelősség van egyébként, felelősségről van egyébként itt szó az Európai Unióban és az Európai Unió vezető szerepére, ezért külön is számítunk a májusi sikeres lezárásban. Az NPT-n túlra tekintve elmondtam, hogy előre tekintő szellemiségben kívánunk egyeztetni. Ezek a kihívások, amelyek felmerülnek a biztonsági környezetben, ezek mellett fontos a 2020-as felülvizsgálati konferencián túlra tekinteni. Azt hiszem, hogy ez ilyen globális fejlemények, mint a technológiai forradalom, világossá teszik azt, hogy a lefegyverzéssel kapcsolatos jelenlegi gondolkodás, amely főleg, amelyet főleg a, fehér, a hidegháború tapasztalatai és a hidegháború utáni időszak tapasztalatai mm, határoznak meg. Nos, ezt felül kell vizsgálni. A biztonsági helyzet változása, a multipoláris környezet, illetve azok a lehetőségek és kihívások, amelyeket az új technológiák okoznak, mindenképpen megvizsgálandók. Az új technológiákkal kapcsolatban gyakran beszélünk kockázatokról, de új lehetőségek is felmerülnek, például a verifikációs módszerek javulása. Mindezek a dolgok oda vezettek, hogy számos ország, számos szakértő most egy új um, um, lefegyverzési, ellenőrzési mechanizmust követel, és szinte minden ENSZ tagállamtól ezt hallom, az Európai Unión belül is, hogy világosan fogalmazzak, egy ilyen új vízió nem arról szól, hogy a teljes meglévő ö, ö, vívmányokat elvetjük. A főtitkár üzenete teljesen világos, próbáljuk meg megtartani, és próbáljuk meg megőrizni a meglévő eszköztárat, mert ezek tették biztonságosá és stabilá a világunkat az elmúlt időszakban. De azt hiszem mindannyian tudatában vagyunk annak, hogy a konstruktív vita azzal kapcsolatban, hogy a lefegyverzésnek melyek az új módszerei, ezek szükségesek. Meg kell őriznünk, de, és amíg ezek eredményre vezetnek, meg kell őriznünk az eddigi vívmányainkat. Az ENSZ szempontjából a kulcsfontosságú elvek, amelyek jó szolgálatot tettek eddig, továbbra is ezek kell, hogy maradjanak a globális megközelítés alapjai, és két nagyon fontos ilyen el van. Az egyik a nukleáris, az atomfegyverek teljes megszüntetése, illetve az ezek használatával szembeni norma megőrzése. Erről a nemzetközi közösségben egyezmény kell, hogy legyen. A második dolog, hogyha azt akarjuk, hogy technikai megközelítés létezzen a lefegyverzéssel kapcsolatban, akkor itt eh, nagyon fontos, hogy ezek eh, a lépések gyakorlatilag megvalósíthatók legyenek, visszafordíthatatlanak legyenek, és átláthatóak kell, hogy legyenek ez, ez és elszámoltathatóság, illetve a végrehajtás is fontos elvek Ezekkel kell, hogy legyenek a lefegyverzési lépések alapjai. Ezek tehát azok az alapelvek, amelyeket megingathatatlannak tartunk és ezek azok, amelyek a 21. században is megfelelnek a célnak. Ezzel egy időben meg kell vizsgálnunk a meglévő eszköztárat, és megnézni, hogy a 21. század kihívásaival mi hogyan tudunk szembenézni. Néhány példát hadd mondjak, amelyeket most eh, azt hiszem, hogy meg kell vizsgálnunk eh, az új megközelítés fényében. Például úgy gondoljuk, hogy mindenféle atomfegyvert magában kellene foglalkoznia, az azokkal kapcsolatos rendszereket és a minőségi fejlő, fejleményeket is. A leszerelés eddig leginkább az arzenálokra vonatkozott, de azt hiszem most már itt az ideje, hogy a nukleáris fegyverek minőségi aspektusát is megvizsgáljuk. Fontosnak tartom hangsúlyozni azt, hogy vissza kell állítanunk és meg kell erősítenünk a vegyi fegyverek használata elleni normákat. Egyébként a 21. században ez az egyetlen olyan tömegpusztító típus, amelyet bevetettek, és az elszámoltathatóságot, a felelősségre vonhatóságot is mindenképpen fenn kell tartani a felhasználásukkal kapcsolatosan. Ez az ENSZ egyik fő prioritása. Fenn kell tartani a biológiai fegyverek használatával kapcsolatos tilalmat is, Emellett egy olyan keretet kell létrehozni, amely koordinált nemzetközi reakciót tesz lehetővé ezek használata esetén. Emellett az rakétákkal kapcsolatos kérdéseket is tisztázni kell, hiszen a nukleáris fegyvereket elsősorban ezzel juttatják célba. Fontos emellett a civil lakosság védelme, a közel-keleti kontextusban ez különösen fontos. A rakétákat kapcsolatosan nagyon nehéz a fellépés, nincsenek kötelező nemzetközi normák, de azt hiszem eljött az ideje annak, hogy ezekkel a kérdésekkel is foglalkozzunk. Hasonlóképpen a rakéta elhárító rendszere kérdését is kezelni kell, különösen ami a balisztikus rakétavédelmi rendszereket illeti. Nyilvánvalóan ez is egy nagyon érzékeny kérdés, de nagyon mm, mélyrehatóak a félelmek is ezekkel a rendszerekkel kapcsolatosan. Beszéltem már a regionális kérdésekről is, meg kell erősítenünk a regionális megközelítést a lefegyverzéssel kapcsolatosan, többek között azáltal, hogy bizalomépítő intézkedéseket teszünk. Másként fogalmazva, úgy gondolom a leszerelést kifejezetten egy politikai tárgyalás illetve vitarendezés keretében kell megoldani, a, a, a helyet, hogy pusztán technikai oldalról szemlélnénk ezt a problémát. Meg kell erősíteni az átláthatóságot az új fegyverrendszerekről is. Ez különösen fontos annak tükrében, hogy milyen fejlesztések történnek. Az ENSZ a maga részéről ugyanilyen fontosnak tartja a civilek védelmét célzó intézkedések megerősítését is, ezen a téren már vannak erőfeszítések. Emellett nagyon fontos, hogy az új technológiák jelentette eh, reményeket, de kihívásokat is megfelelően kezeljük. Ide tartoznak a kiberbiztonság, a mesterséges intelligencia, a 3D nyomtatás, és vannak a biológiához kapcsolódó területek is. Fel kell ismerni és kezelni kell a különböző típusok és fegyverrendszerek nemekhez kapcsolódó aspektusait, és a különböző típusok más hatással járnak a férfiakra vagy a nőkre nézve, és ezeket a hatásokat jobban meg kell is értenünk. Az Európai Unió nagyon határozottan támogatta az ENSZ-et ezen kérdések mélyebb megértésében. Végezetül nyilvánvalóan az ENSZ részéről hangsúlyozom kell azt is, hogy reménykedünk abban, hogy a nemzetközi közösség a multilaterális megoldásokban látja a megoldást. Nagyon fontos látni, hogy vannak bilaterális megállapodások is, de vannak ugyanilyen fontos multilaterális megoldási kísérletek is. Mind az Európai Unió, mind az ENSZ nagyon fontos szerepet játszik a multilateralizmus keretein belül. Az atomsorompó egyezmény áttekintő konferenciát követően az ENSZ szeretné informális keretek között is tárgyalóasztalhoz ültetni a tagállamokat, és természetesen más érdekelt feleket is, hogy elemezzük a kialakult helyzetet. Egy jövőbe tekintő áttekintést szeretnénk elvégezni, és jelen pillanatban vizsgáljuk, hogy mi lehetne a legjobb időzítés és a legjobb formátum egy ilyen folyamathoz. Végezetül az Európai Unió szerepéről, illetve az egyes tagállamok szerepéről beszélnék, valamint külön az Európai Parlament szerepéről. Az Európai Uniós tagállamai már most is fontos szerepet játszanak a nemzetközi lefegyverzési közösségen belül. Az Európai Unió kulcsfontosságú támogatója az ENSZ munkájának, ezen a területen nem utolsó sorban pénzügyi támogatásról van szó. Politikai támogatásról beszéltem eddig, de azt hiszem fontos megemlíteni azt is, hogy az Európai Unió jelentős pénzügyi támogatást is nyújtott az MPT Review Conference megtartásáig vezető úton túl az Európai Unió a nemek közötti egyensúlyjal kapcsolatos munkát is támogatja, a biológiai fegyverekre vonatkozó egy- egyezménnyel kapcsolatos munkát, ez egy nagyon fontos eszköz egyébként. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ennek az egyetemesítése megtörténjen. Az EU itt nagyon sokat tett ezért az ügyét. A tömegpusztító fegyverekkel kell kapcsolatos munka is nagyon jelentős. Itt arra gondolok, hogy megakadályozunk, hogy a tömegpusztító fegyverek nem állami szereplők kezébe jussanak. Nagyon súlyos pénzügyi megszorítások között kell ö, dolgoznunk sokszor ezen projektek területén nagyon fontosnak mutatkozott itt az Európai Unió pénzügyi támogatása. A tagállamokkal együtt az Európai Uniónak nagyon fontos súlya is van, ez a politikai rész, ugye, amikor atom, amikor lefegyverzési tárgyalásokról van szó. Valamint az atomsorompó egyezménnyel, a biológiai fegyverekkel kapcsolatos egyezmény és más egyezmények kapcsán. A lefegyverzés, illetve atomsorompó egyezménnyel kapcsolatos intézkedések sokszor közvetlen hatással bírnak az Európai Unió polgáraira, ezért mindenképpen fontos, hogy az Európai Unió maga is, és a tagállama is hallassák hangjukat a különböző platformokon. Az Európai Unió tagállamai önmagukban is fontos szerepet játszanak, például a lefegyverzés támogató kezdeményezésekben. Ilyen a Stockholm csoport, amely támogatja az atomsorompó egyezményt. Aztán itt van a német Missile Dialogue Initiative. Ez is egy rendkívül fontos kezdeményezés, amely elősegíti az egyeztetéseket egy olyan területen, amelyet a korábbi leszerelési struktúrák elhanyagoltak sajnálatos módon. Az Európai Unió tagállamai jó példával jártak elől, a jelentéstétel és az átláthatósági követelmények terén. Vannak ugyanis jelentéstételi mechanizmusok, amelyek elősegítik az átláthatóságot, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy az Európai Unió ezeket az intézkedéseket, ezeket a lépéseket nagyon komolyan veszi. Úgy látom, hogy a parlament a maga részéről egyre jobban érdeklődik a leszerelés témája iránt, a parlamentek, mint olyanok, de az Európai Parlamentre is igaz ez. Nagyon nagy örömmel üdvözöltük az önök delegációját tavaly októberben New Yorkban, és számomra nagyon kellemes meglepetés volt, hogy milyen méreható vitákat tudtunk folytatni. Az önök jelenléte tehát nem csak politikai gesztus volt, hanem nyilvánvaló volt, hogy komolyan érdeklik önöket ezek a témák, és ezért nagyon-nagyon hálásak vagyunk. Remélem, hogy ez a fajta együttműködés folytatódni fog. Egyébként az Európai Unió tagállamainak tagállami parlamentjei, nemzeti parlamentjei is egyeztettek velünk, ez is nagy örömünkre szolgált. Az érdeklődés számunkra nem meglepő. Talán az ellenek a hátterében, hogy a választópolgárokat is egyre jobban érdeklik ezek a kérdések, hiszen az, ők bizton, az ő biztonságukról van végeredményben szó. Szeretnénk a továbbiakban is együttműködni önökkel abban, hogy közösen előbbre vigyük ezeket az egyeztetéseket, és erre közvetlen lehetőségünk is lesz néhány hónapon belül, lesznek erre alkalmak, lehetőségek. Ezen túlmenően azonban nagyon szívesen meghallgatnám a képviselők véleményét is, ugyanis ezek az egyeztetések, eszmecserék nagyon érdekes ötleteket vetnek föl, és ezeket aztán magammal viszem, és más régiókkal kapcsolatosan is kamatoztatom. Itt be is fejezném, várom az informális egyeztetéseket. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen. Először Jackie Jonesnak adom meg a szót, aki az Egyesült Államokkal foglalkozó delegáció alelnöke, azt követően pedig az itt jelenlevő képviselők kapnak szót. Um, thank you very much. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni a DEVE albizottságnak, hogy elősegítette ennek a mai ülésnek a létrejöttét, és nagyon örülök, hogy ennek a Micó asszony is itt van velünk. Nagyon érdekes volt meghallgatni azt, hogy milyen kihívásokkal nézünk szembe. Nem utolsó sorban azért, mert hazám a hét végén kilép az Európai Unióból, és nagyon aggasztanak bennünket ezek a fejlemények, és hát nem csak minket, hanem az Egyesült beli polgárokat is. Nincs egyszerű feladata és a nemzetközi kontextus sem igazán ad okot derülátásra, ahogyan ön is elmondta, hiszen a világ sok térségében a békés a stabilitás veszélyben forog. Az Egyesült Nemzetek azonban nincs egyedül a törekvéseiben, az Európai Unió továbbra is megvédi értékeit, alapelveit és érdekeit, amelyek nagy mértékben összhangban állnak az ENSZ értékeivel és érdekeivel. A JCPOA vitarendezési mechanizmust az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország nem régiben működésbe hozta, annak érdekében, hogy megoldódjanak bizonyos kérdések. Fontos, hogy az Egyesült Királyság elhivatott maradjon a JCPOA mellett, ugyanis ez az egyetlen olyan igazi eszközünk, működőképes eszközünk, amely elősegítheti az érintett régiókban a békét és a stabilitást. Nagyon sajnáljuk, hogy az Egyesült Államok és Oroszország kivonult az INF-ből. Fontos, hogy megoldjuk ezt a kérdést, felelősségteljesen járjunk el, és jó példával járjunk elől. Másrésztről sajnálatos a helyzet. Fontos, hogy az Európai Unió minden eszközt bevessen, annak érdekében, hogy megakadályozzuk az atomfegyvereket kifejlesztő államokat abban, hogy atomfegyverekre tegyenek szert. Elő kell segítenünk az atomsorompó egyezmény betartását, és rá kell bírnunk azokat az országokat, amelyek még nem írták alá és nem ratifikálták, hogy ezt tegyék meg. Nem játszhatunk tovább a tűzzel, mert nagyon nagyok a kockázatok, ön említett néhány kockázatot, én külön még a drónokat is megemlíteném az ön által megemlített kockázatokon felül. Fontos, hogy a Comprehensive Nuclear Testben Treaty nevezetű egyezményt tovább támogassuk, illetve hozzá kapcsolódó szervezetet is, és meg kell akadályoznunk, hogy túl nagy károk keletkezzenek a civil lakosság körében, illetve az ökoszisztémákban. Nagyon érdekesnek tartottam, amit a nemek közötti különbségekről mondott, teljes mértékben egyetértek, hiszen a civil lakosság a legkiszolgáltatottabb, és hogyha a nemekre gyakorolt hatásról nincs hatástanulmány, akkor nem teljesítjük a feladatunkat, illetve a vállalásainkat a világ polgárai felé. Köszönöm szépen. Köszönöm és meghallgatnánk a kérdéseket először, aztán pedig a válaszokat, ha egyetért. Most pedig Sven Mixernek adnám meg a szót, aki a téma előadója. Köszönöm, elnök asszony. Nagy öröm az, hogy önt is ismét láthatom itt. Nakamitsu asszony, volna néhány megjegyzésem és volna néhány kérdésem is. Említette, hogy az Európai Unió és a tagállamok mindig is elkötelezettek voltak a leszerelés mellett egyértelmű okokból kifolyólag. A hidegháború során az európai kontinenst tekintették egy szuperhatalma közti nukleáris háború fő hadszíntereként, esetleges hadszíntereként. A helyzet persze ennél némileg bonyolultabb, ugyanis említette, hogy van Európában is két nukleáris fegyverekkel rendelkező nagyhatalom. A tagállamok közül 20 NATO tagállam is, ami megnehezíti a konszenzust. A konszenzus pedig eddig is az volt, hogy amíg vannak nukleáris fegyverek a világon, addig erre, erre a kérdésre a nato is oda kell figyelnie. Ami a felülvizsgálati konferenciát illeti, a múlt héten tartottunk egy eszmecserét ebben a témában szakértőkkel, és az egyik szakértő azt javasolta, hogy a felülvizsgálati konferencia kapcsán a kudarc és a siker is relatív lehet. Tudjuk, hogy az elmúlt húsz év során bármilyen konferencia nem volt képes egy záró nyilatkozatot produkálni, de hogyha egy ilyen nyilatkozat megszületik, akkor ez mindig egy olyan megállapodás, ami a legkisebb közös nevezőre épül. Ki tudná fejteni azt, hogy egészen pontosan mi minősül sikernek. Politikai értelemben véve a megállapodás egy dokumentumról, sikert jelent. Ugyanakkor, ami az érdemi kérdéseket illeti, az önvéleménye szerint a konferencia kimeneteleként mi lenne tekinthető sikernek? Említette azt is, hogy a szerződés értelmében olyan országok, amelyek ma nem részes felei a megállapodásnak, ezek az újonnan csatlakozó országok csak nem atomfegyverrel rendelkező országok lehetnek. Na, tudjuk, hogy vannak olyan országok, amelyek nukleáris fegyverzettel rendelkeznek, és valószínűleg ez a státuszuk nem változik a jövőben. Ha visszagondolunk korábbi incidensekre, vagy olyan helyzetekre, amikor is a világ a nukleáris háború szélére sodródott, akkor a 2000 2022-es eh, helyzet India-Pakisztán között Kasmír kapcsán, lenne erre egy jó példa. A non-proliferációs kihívások, a hálózat, illetve ennek a tevékenysége az, aminek kapcsán eszembe jut. Tehát azt hiszem, hogy ez egy szélesebb körű probléma. Az ön véleménye szerint hogyan eh, kellene azokat kezelnünk, akik eh, nem tartják be a szerződésben foglaltakat, hogyan kellene őket az MPT-hez közelíteni. Az utolsó kérdésem pedig nem a felülvizsgálati konferenciához kapcsolódik, de azt említette többek között, olyan kérdések között, amelyeket a konferencián meg kellene vitatni, ez a, az antibalisztikus rendszerek kérdése. ennek a szerződésnek az összeomlása, illetve az amerikaiak kilépése Aztán ott van ugye az oroszok is, amit tettek ezzel a szerződéssel. A szerződés aláírása óta felmerültek új szereplők is a nemzetközi porondon, rájuk nézve nem kötelező érvényű ez a szerződés. Felmerült az is, hogy multilaterálisá kellene ezt tenni. Ugyanakkor a rakétahárító rendszerekkel kapcsolatban fel lehetne éleszteni a szerződést vagy esetleg valami teljesen új megállapodásra volna szükség, és látja lehetőségét annak, hogy ez a megállapodás multilateralissá váljon a rakétahárító rendszerekkel összefüggésben. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig Krisz Péter zenéppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm, hogy eljött Nakamitsu asszony az Európai Parlamentbe én is tagja voltam a delegációnak, és annak idején New Yorkban volt alkalmam önnel találkozni, és át is tekintettem az októberi feljegyzéseimet. Először is hangsúlyozta, és most is kiemelte, hogy az Európai Unió egy nagyon komoly partner a leszerelési tárgyalások során, remélhetőleg az ensz folytatni tudjuk ezeket a tárgyalásokat, hogy valamilyen fajta eredményt tudjunk felmutatni. Azt hiszem, hogy ez az első dolog, amit hangsúlyoznunk kell. Egy másik kérdés pedig, amelyet szintén említett, az az, hogy az ENSZ számára nagyon fontos, hiszen a főtitkárnak van egy konkrét leszerelési ütemterve, remélhetőleg az Európai Unióval, illetve a főtitkár együttműködésével a többi partnerrel is meg tudunk állapodni. A harmadik pont pedig, amit New Yorkban megemlített, egy új jövőképre, egy új megközelítésre van szükségünk. Itt is említette a kiber támadásokat és egyéb elemeket. Jól emlékszem arra, hogy akkor is említette, hogy sok szakértelemre van szükségünk, szakértőkre van szükségünk, hogy tisztázzuk azt, hogy mit is jelentenek, mit, milyen eredményeket hozhatnak az új technológiák, illetve milyen veszélyeket rejtenek magukban. Szeretném tudni, hogy mi most a helyzet a szakértelem iránti igényel kapcsolatban, a szakértőkkel egyeztettek. Ugye említette a mesterséges intelligenciát, illetve a kiber vonatkozású kérdéseket. Három-négy évig formális, informális tárgyalásokra volna szükségünk, majd elő kell teremtenünk a kellő szakértelmet ahhoz, hogy következtetésre jussunk, és ez az új megközelítés a gyakorlatban is megvalósulhasson. Azt hiszem, még mindig ez a helyzet, az Egyesült Államok és, a Ki- és Kína közti kapcsolat, valamint az Észak- Észak-Korea és Irán közti kapcsolatok szempontjából is politikai vezetésre van szükségünk ahhoz, hogy egy politikai megoldást tudjunk felmutatni. A kérdés az, hogy van-e elég politikai elszántság, politikai vezetés, vezető képesség ahhoz, hogy eredményekre jussunk. Ha megnézzük az Egyesült Államokkal vagy Kínával való vitát, vagy akár az Oroszországgal folytatott egyeztetést, aggaszt eh, ehhez, leginkább az aggaszt, hogy van-e elég szakértelem és van-e elég politikai akarat az Európai Unió is egy komoly partner, amely érdekelt abban, hogy megoldásokat találjunk, de kérdés, hogy van-e elegendő politikai akarat ahhoz, hogy előbbre vigyük ezt a vitát. Köszönöm. Phil Bannon a Renew részéről. A kérdéseimet azt hiszem javarészt már feltették. feltették. Én kommentálni szerettem volna azt, hogy milyen erőfeszítések történtek annak érdekében, hogy Irán és Pakisztán is részt vegyen a tárgyalásokban. A Brexit után is foglalkoztat az Iránnal és Pakisztánnal való kapcsolat, például a kasmiri helyzet. Azt szeretném tudni, hogy milyen erőfeszítések történtek, és előnyös lenne-e, hogyha aláíró félként ezen államok is leülnének az asztalhoz. És egyáltalán a nukleáris arzenáljuk mekkora méretű. És a JCPRA kapcsán is szerettem volna egy kérdést feltenni, de ezt tulajdonképpen mások már felvetették helyettem. Köszönöm. Baszeszkó úr a néppárt nevében. Köszönöm szépen. Egy megjegyzésem volna. Mindannyian az Egyesült Államokat és az Orosz Föderációt emlegetjük, amikor az INF szerződésről beszélünk, illetve a nukleáris arzenál csökkentéséről, de a véleményem, a tapasztalatom alapján az, hogy a rendkívül fontos döntéseket az Egyesült Államok vagy az Orosz Föderáció azért hozta meg, mert Kína nem tett köteles, kötelezettségvállalást, nem kötelezte el magát, és most akár az Egyesült Államokról vagy az Orosz Föderációról beszéljünk, azt láthatjuk, hogy Kína esetében gyakorlatilag a nukleáris arzenál az Egyesült Államokéval egyenértékű, ugyanakkora. Ebben a kontextusban nehéz az Egyesült Államok vagy Oroszország részéről kezdeményező lépéseket elvárnunk. Valószínűleg csak a multilaterális lépések lesznek azok, amelyek előre lendítik ezeket a tárgyalásokat, úgyhogy azokat talán siker koronázza másodszorban pedig a, az öt nagyhatalom, hogyan beszéljünk róluk, hogyha a másodrangú szereplők, mint Pakisztán, India vagy Irán vagy Észak-Korea kérdését nem tisztázzuk. Stratégiai szempontból valószínűleg az NSBT állandó tagjai egységesek kell, hogy legyenek, annak érdekében, hogy a másod sorban levő, a másodrangú szereplőkre nyomást gyakoroljanak a nukleáris arzenáljuk megsemmisítése céljából. Az állandó BT tagok aztán majd meghozzák ezt a döntést. Messze vagyunk még attól a pillanattól, amikor nukleáris fegyverek ebben a világban már nem léteznek majd, de valószínűleg inkább mérsékelt sikerekre kell számítanunk a következő konferencián. És nagyon valószínű, hogy a fő kérdés inkább az, hogy a másodrangú szereplőkkel kapcsolatban sikereket tudunk-e majd elérni. Ön hangsúlyozta, hogy az, egyes, hogy az Európai Unió milyen komoly szerepet vállal a leszerelési folyamatban, politikai szinten, milyen komoly szerepet vállal a nukleáris fegyverek megsemmisítése során. Ugyanakkor a pacifista politikánknak köszönhetően nézze meg azt, hogy hová jutott az Európai Unió, ugyanis a globális politikai szintéren veszített befolyásából az Európai Unió. Vannak olyan országok, amelyek egyre nagyobb katonai erővel, katonai forrásokkal rendelkeznek. Ők a nemzetközi jogszabályokat nem tartják tiszteletben annak érdekében, hogy másokra rákényszerítsék a megoldásokat, regionális megoldásokat, szerencsére ezek nem globális megoldások egyelőre, de a világon mindenhol tapasztalhatjuk ezt, akár a közel-kelet felé nézünk, akár Líbiát nézzük meg az elmúlt hetekben. A katonai hatalmak diktálják a tempót, és ebben a folyamatban az Európai Unió befolyása nem maradhat ezen a szinten a szakbizottságunkban többször felvetettük azt a kérdést, hogy mit jelent egy Európa, milyen értéke van egy katonai erőforrások nélküli Európának, hogyan tudja így Európa befolyásolni a döntéshozatalt. Ez lett volna a megállapításom, az észrevételem az önbeszédével összefüggésben. Következésképpen azt mondhatom, hogy csak multilaterális módon tudunk előrelépni a következő konferencián. Egyelőre nem eh, látom azt, hogy különösebben pozitív eredménye zárulhatna ez a konferencia. Mindenesetre gratulálok önnek, és remélem, hogy eh, sikeres lesz. Köszönöm szépen eh, Buchner úr a zöldek nevében. Köszönöm szépen. Egy kérdésem volna az új technológiákkal kapcsolatosan, főleg a kis taktikai atomfegyverekre gondolok. ugyanis ezekben látom a fő veszélyt, ami a bevetést illeti. Elég, ha megnézzük a kasméri helyzetet, ott ugyanis nyíltan szó esett az ilyen fegyverek bevetéséről. De elég, ha megnézzük, hogy Iránban mi a helyzet, és ezzel összefüggésben szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy beszéltünk itt is az Iránnal kötött megállapodásról. A megállapodás elsősorban nem azért lett hatályon kívül helyezve, mert ennek nukleáris megfontolásai lettek volna, hanem tudjuk, hogy Iránban komoly nehézségek merültek fel. A forradalmi gárda, illetve az Ayatollah esetében, és ezeken a nehézségeken csak úgy tudtak túllépni, a lakosság azt remélte, hogy a nehézségeken csak más dolgok által lehet túllépni, úgy, hogyha például a szankciókat hatályunk kívül helyezik, ez azonban nem történt meg. Az atomfegyverek bevetése éppen ezért, ahogyan Európa azt jelenleg felveti, szerintem egy téves út. Először arról kellene beszélnünk, hogy egy ilyen szerződést hogyan tudunk vonzóvá tenni Irán számára hogyan tudjuk a szerződést úgy alakítani, hogy az elfogadható legyen Irán számára, és itt mindenek előtt a gazdasági téren kell mozognunk. Köszönöm. Köszönöm. Aguilar asszony az ECR részéről, és így lezárjuk a hozzászólók listáját. Köszönöm szépen. Pusztán egy kérdésem lenne. Azt szeretném tudni Nakamitsu asszonytól, hogy mi a véleménye, illetve milyen lehetőségeket lát a közeljövőben Irán esetében, az a kapcsolatban, hogy az átfogó atomcsend szerződéssel kapcsolatban hogyan lehetne a jövőben előrelépnünk. Köszönöm. Köszönöm. Nakamitsu asszony, ezek a kérdések is megerősítik azt, hogy az albizottság tagjai milyen komoly érdeklődést tanúsítanak ezen kérdések iránt. Jones asszony és Bennon úr is megemlítette, hogy az elmúlt hét hogy ez az utolsó hét, hogy itt vannak köztünk a brit képviselők, akiket egyébként nagyon fogunk hiányolni. Köszönöm szépen. Ezek mind nagyon nehéz kérdések. Azt hiszem, ezek azok a kérdések, amelyekkel mi is küzdünk az ENSZ berkeiben. Szeretném megválaszolni a lehető legtöbb kérdést. Először is a JCPOA, a vitarendezési mechanizmus. Hallottuk, hogy a három európai állam mit mondott. Ők azért indították el ezt a mechanizmust, hogy megpróbálják megőrizni a keretet. Mi teljes mértékben osztjuk ezeket a célokat. Szerintünk ez az átfogó cselekvési terv egy fő diplomáciai vívmány volt a nonproliferáció terén. Éppen ezért mi örülnénk annak, hogyha az iráni fél is jobb belátásra térne, és amikor az európai államok kifejtették, hogy e célból hozták létre a platformot, hogy közvetlenül kapcsolatba lépjenek eh, az iráni féllel, és rendezzék a vitás eh, kérdéseket. Mi ebben a folyamatban nem vállalunk formális szerepet ebben a vitarendezési mechanizmusban. Mi jelen pillanatban körültekintően monitorozzuk a folyamatot, és gyakorlatilag ugyanazt mondjuk, mint eddig. Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, hogy megőrizzük ezt a megállapodást, és amennyiben van bármilyen szerep, amelyet a felek szerint mi átvállalhatnánk, akkor ezt készek vagyunk megtenni. Eddig azonban formális szerepet nem törtünk be. Ugyanakkor osztjuk mi is a célt, nevezetesen azt, hogy megőrizzük a megállapodást. Az új start, többről hallhattuk, többször hallhattuk ezt, a főtitkár is, és jó magam is nyilatkozatokban többször kértük ennek a szerződésnek a meghosszabbítását, amennyiben erre nem kerül sor jövő év februárjáig. Azt hiszem ez lenne az első alkalom hosszú évek óta, hogy egy nukleáris, ugye a nukleáris nagyhatalmak arzenáljára nézve semmilyen korlátozás nem lesz hatályban, mi azt hiszem, hogy a világra nézve egy elég veszélyes helyzetet jelentene. Ezért azt szeretnénk, hogy ez a két állam megállapodjon a megállapodás meghosszabbításában. A CTBT, ez egy leszerelési megállapodás, amely nagyon időszerű, és szeretnénk biztosítani azt, hogy hamarosan hatályba lép a megállapodás, azt hiszem, hogy mindenki, főleg az Európai Unió, de más országok is, más aláíró felek éves szinten az ENSZ-en belül hangsúlyozzák ezt. Van egy magas szintű konferencia, általában miniszteri szinten zajlik ez, amelyet mi rendezünk. Az EU álláspontja nagyon összetett, valóban, amikor én vagy mi a legitim biztonsági problémákról, aggodalmakról beszélünk, akkor ezt pontosan ennek fényében jelentjük ki. A döntések nagyon bonyolultak, összetettek, attól függően, hogy hol találhatóak a különböző országok, illetve milyen szövetségekben vesznek részt, vagy milyen szövetségekhez nem tartoznak. Az első lépés a mi véleményünk szerint az az, hogy az MPT felülvizsgálati konferencia keretében egy konstruktív párbeszédet kell kezdeményezni, de ez minden fegyver ellenőrzési vitára igaz. Először is meg kell értenünk, hogy melyek a különböző részes államok legitim biztonsági öm, igényei. Ugyanakkor például a közgyűlés vonatkozó bizottságában is észrevehetjük, hogy néha a különböző országok gyakran szükségtelenül ellenséges vitákba bocsátkoznak, és ezek nem igazán segítik elő azt, hogy az érintett országok egy őszinte érdemi beszélgetést folytassanak a legitim biztonsági aggodalmaikról. Azt hiszem, hogy elérkezett az ideje annak, hogy és egyébként több ország is hangsúlyozta, hogy civilizált párbeszédeket kell folytatnunk ezekről a kérdésekről. Azok, azon országok, amelyek ezt kijelentik, elég bátrak ahhoz, hogy kollégáikat emlékeztessék arra, hogy ezek fontos kérdések, fontos viták, amelyeket nem szabad kudarcra ítélni, míg mielőtt belebocsátkozhatnának az érdemi kérdésekbe. Tehát mi megértjük azt, hogy az álláspontok, a tagállamok álláspontjai nagyon összetettek. Mi minősül sikernek? Én ezt a kérdést az MPT részes feleihez mindig visszaszoktam dobni. Nagyon sokan azt mondják, hogy az átfogó nagyra törő eredmények, mint amilyeneket 2010-ben tapasztalhattunk, ezek nem realisztikusak. Én egyetértek ezzel a nézőponttal ugyan, de ami, ez a környezet, amelyben élünk, ez nem megfelelő ahhoz, hogy egy átfogó és gyümölcsöző anyaggal menjünk neki ennek a konferenciónak. Legalább másfél éve az NPT aláíróitól kérem, hogy határozzák meg, vagy közösen állapodjanak meg abban, hogy mi lehet számukra sikeres eh, eredmény. Hol látják eh, azt az ambíciós szintet, amelyhez, amelyre szeretnének eh, eljutni, és mi az a minimum, amit mindenképpen kívánnak érni? csak miután az aláíró felek képesek egy közös vízióban megállapodni, a 2020-as lehetséges eredménnyel kapcsolatban a, csak akkor indulhatnak el a tárgyalások. És ide tartozik az eredmény formátuma is. Nincsen ennek egy előre megadott váza. 2000, a 2010-es ez egy átfogó eredményanyag volt, de nincsen semmilyen kőbe vésett szabály arra vonatkozóan, hogy az NPT konferenciának ezt a formátumot kell kövelni, követnie. Számos téma van, amelyekben meg kell állapodnunk, amelyeket, siker, amelyeket sikerre kell vinnünk. Ezek azok a dolgok, amelyekkel kapcsolatban várom a Genfi eh, egy eh, találkozót holnap, és itt gondolok az eh, említett delegáció vezetőre, és akitől várjuk azt, hogy az aláírók, aláírókat motiválja, és egy közös eh, eh, eredmény, elvárt eredményt dolgozzunk ki. És megállapodjunk abban, hogy mit tekintenek az aláíró felek abszolút minimumnak. Illetve a konferenciát lezáró dokumentum formátumát tekintve is megállapodjunk. Valóban nehéz megoldani eh, ezt a konfliktust, eh, Pakisztánra gondolok itt, amelyek eh, olyan országokat érintenek, amelyek az NPT struktúráján kívül atomfegyverekkel rendelkező országok konfliktusait érintik. Van itt ugye egy NPT, egy atomsorompó keret. Azok, akik nincsenek ebben a keretben benne, azokra vonatkozóan nincsen semmilyen multilaterális platform, ami működne. A lefegyverzési konferencia pontosan ezt célozta, több mint húsz évig, de eddig nem sikerült érdemi eredményre jutni a tárgyalásokban. Úgyhogy nincs igazán működő multilaterális platform ebben a témában. Bármi is legyen az új vízió az mm, ötletbörzén, az egyik elem, amit említettem, az az volt, hogy több regionális megközelítésre lenne szükség, és ott akkor ezekre a kérdésekre gondoltam. Például Pakisztán témájában hogyha nem vagyunk képesek megoldani a politikai feszültségeket két ország között, akkor nem lehet rátérni a lefegyverzési témákra. Ez számomra nem technikai kérdés, ez nem csak egy atomlefegyverzési egyezmény, hanem ez egy általános politikai és biztonsági téma. Egy érdekes fejlemény, amivel szembenézünk, ez az USA kezdeményezése. Az USA kormánya tavaly elfogadott egy a nukleáris lefegyverzési környezet kialakítását célzó programot. Ez egy USA vezette program, és mindenkit bevontak, Indiát, Pakisztánt is, akik konkrétan, gyakorlatban fontos szerepet játszanak az atom lefegyverzésben. Ez, ez egy kezdeti állapotban van, párbeszéd jellegét ölti, de azt gondolom, hogy ezek a különböző intézkedések, amelyek az NPT és nem NPT országokat bevonják, mind a kettőt bevonják, fontos lépést jelenthetnek. Ez az egyik legfontosabb, de egyik legnehezebb téma is hogyha valóban komolyan gondoljuk a nukleáris lefegyverzést. Én kétségeim vannak azzal kapcsolatban, hogy ezeket eh, az NPT-be eh, valóban be lehet vonni, vagy hogy valóban valamilyen kiigazítást el lehet érni ezzel kapcsolatban. Az antibalisztikus eh, rakétákat illetően nincsen konkrét elképzelésünk ezzel kapcsolatban. Azt gondoljuk, hogy ez egy kicsit olyan, mint általánosságban a rakétarendszerek. Mindenki tudja, hogy ez egy érzékeny és fontos kérdés. Egyszerűen csak utalunk arra, hogy ha csak nem vitatjuk meg az antibalisztikus rakétarendszereket és az általános rakétarendszereket, akkor akkor nem tudunk megfelelni általánosságban a lefegyverzési programnak. Én tudom, hogy ez nagyon nehéz lesz, és nagyon érzékeny kérdés. Csak nézzük meg Irán a JCPOA kérdését. Ebben nem voltak benne a rakétakérdések, kérdések, pont azért, mert annyira nehéz ezt kezelni. Úgyhogy Eddig eh, a lefegyverzés és a fegyver eh, ellenőrzés terén egy nagy hézag volt, amelyre meg kell próbálnunk reagálni. A szakértelem és a kapacitás eh, kiépítése. Nos, itt van néhány kérdés, amelyre szeretnék kitérni, konkrétan, ami új technológiák, ami az új technológiákat illeti, nos, valóban konkrétan, arra van szükség, hogy a politikusok jobban tudatában legyenek a technikai fejlődésnek. Számos kezdeményezés van ezzel kapcsolatban. Remélem, hogy a szakpolitikákat tárgyalók, akik a multilaterális tárgyalásokon részt vesznek, tudatában lesznek, vagy vannak ezeknek a technológiai aspektusoknak. Egy példa, tavaly decemberben felmerült kérdés, az általános, a szájberbiztonsági témákat érintő általános kérdésekben egy um, multi-stakeholder találkozót uh, szerveztünk, és több mint száz magángazdasági, vagy um, egyetemi, vagy uh, tudományos területen dolgozó, cyberbiztonsággal uh, foglalkozó szakértő az ENSZ-hez eljött, és, és ENSZ tagállami döntéshozókkal egy asztalhoz ült, és itt egy valóban a közösségek határain át nyúló eszmecserére került sor, és azt tapasztaltuk, hogy azt, azt reméljük, hogy ez egy jobb környezetet teremt a probléma megoldására. Tehát valóban kreatívabb vita platformok kialakításán dolgozunk, amelyek a diplomáciai mm, közösségek számára léteznek. Egy másik téma a képzés, képzés kapacitás kiépítése a tagállamokban. Azt halljuk a tagállamoktól, hogy a, hogy a hidegháború után konkrétan sokan, akik béketeremtés, illetve ö, ö, biztonsági kérdésekkel foglalkoztak, a lefegyverzés témájától elfordulva a béketeremtés, békefenntartás felé fordultak, de most látják ők is, hogy a lefegyverzés kérdése újra megjelent a minisztériumokban, és azt látjuk, hogy nagyon nagy szükség van a kapacitásépítésre és az oktatásra, képzésre. Tehát az online platformunkat erősítjük a diplomaták számára, fiatalok számára ugyanúgy, hogy a fegyver ellenőrzés és lefegyverzés témája iránt felkeltsük az érdeklődésüket. Múlt héten volt egy új egy találkozó, a Youth for Disarmament, tehát a fiatalok a lefegyverzésért, és ez az új mandátum első rendezvénye volt, amelynek lényege, hogy fiatalokkal együtt dolgozva keltsük fel az érdek, érdeklődésüket ezen témák iránt. És most először, először adunk lehetőséget fiataloknak, főleg egyetemistáknak, hogy a lefegyverzési témában tovább képezzék magukat. Tehát valóban kiterjesztjük a tevékenységünket. Ami a politikai vezető szerepet illeti, szeretnénk, hogyha ez megerősödne. Mindemellett különböző fáradozásokat látunk az atomsorompó egyezmény, vagy a P5 koordinációs keret reaktiválását tekintve a legutolsó koordinátor Kína volt. Azt gondolom, hogy valóban sokat tettek ezért a keretért. Most az Egyesült Királyságé a, ez a szerep, és ők is a, az N5 koordinációs rendszert nagyon komolyan veszik. Remélem, hogy ez eredményre vezet majd. Bizonyos típusú erős politikai mm, megerősítésre van szükség a P5 országai részéről, amely az atomsorop egyezmény hatos cikkét aláhúzza, illetve a három pillért, és ez valóban nagyon fontos lenne. Véleményem szerint ez lenne az, a siker egyik eleme áprilisban, májusban. Azt hiszem, hogy nagyon sokat beszélünk, beszélnek Kína szerepéről, és azt hiszem, hogy ez az egyik eh, kifejezetten nehéz téma, amelyel újra foglalkoznunk kell. Egy őszintébb eh, párbeszéd keretében az atomhatalmak körében. Azt hiszem, hogy az atomsorompó egyezmény, az atomfegyverek megszüntetése mindenki felelőssége, de hogyha megnézem az atomarzenál 90%-át, amely az USA és Oroszország kezében van, Nos, ők speciális felelősséggel tartoznak ezen téma iránt, úgyhogy erre folyamatosan emlékeztetjük eh, az atom szuperhatalmakat. Azonban egyre multipolárisabb a világunk, és ez azt jelenti, hogy új, feltörekvő szuperhatalmaknak eh, is nő a felelőssége. Amikor a kínai kollégákkal beszélek, eh, azt mondják, hogy az, hogy ezek a felhívások különböző mm, oldalról érkeznek Kína felé. Ez is azt mutatja számukra, hogy Kína is most már szuperhatalom ezen a téren, és felelősséggel tartozik. Az ENSZ keretében nagyon szorosan együttműködünk mind Kínában, mind az Orosz Föderációval, és ezek azok a katonai hatalmak, amelyek a legfontosabb szerepet játszák, és hogyha ezeknek a érdekeit, vagy mozgató rugóit nem értjük meg, az nagy probléma. Szorosan együttműködök, tehát együttműködünk ezen atomhatalmakkal. Ez egy nagyon fontos része a munkánknak. A kisebb taktikai atomfegyverek kérdése. Miért hangsúlyozzuk azt, hogy fenn kell tartani az atomfegyverek nem használatának elvét, pontosan azért ezek, ezek miatt, az új, miatt az új technológia miatt, amely megjelenik a vitában, új terminológia miatt, mely szerint kis eh, és eh, kisebb hatótávolsággal rendelkező atomfegyverekről beszélnek. Az emberek az a benyomása, hogy ezek nem okoznak olyan nagy kárt. Nos, ezek a taktikai ö, ö, atomfegyverek, ezek nagyobbak és nagyobb ö, ütőképességgel rendelkeznek, mint Nagasaki vagy Hiroshima bombái. Tehát ö, ezek ö, használata felmerülhet, de rendkívül veszélyes lenne, és számunkra abszolút fenn kell tartani bármilyen típusú nukleáris fegyver használatának tilalmát, vagy az ettől való tartózkodást, és reméljük, hogy minden atomhatalom emellett kiáll. Említettem már Iránt és a vitarendezési fórumot, Én azt remélem, hogy találunk majd megoldást erre, erre ezekre a jelenlegi vitákra, és hangsúlyozni szeretném, hogy ugyan most nincsen formális szerepünk az iráni atomegyezmény keretében, hogyha bármit tehet az ENSZ eh, ennek sikeré érdekében, mi erre készek vagyunk globális nonproliferációs szempontból a JCPOA még mindig fontos mechanizmust jelent, és szeretném biztosítani, hogy ezt valahogy sikerül megőrizni. Igyekeztem válaszolni a kérdések nagy részére, remélem ez sikerült. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, köszönöm szépen a válaszainak pontos megfogalmazását. Minden jót kívánunk, kitartást kívánunk önnek a munkájához, és a szakbizottság nevében mondhatom, hogy nagyra értékeljük az ön munkáját, és tudatában vagyunk ennek a feladatnak a nehézségének. Az albizottság tagjainak pedig hadd mondjam el, hogy a következő ülés február 17-én 14 óra 30-kor lesz. Köszönöm szépen!